So good morning everybody. I think we can start. We have um, Hölgyeim és uraim. Full agenda today, as always. Mint mindig, most is sűrű a napirendünk, mondanom sem kell. Az első napirendi pont rögtön fontos, kényes és a CIA által állítólagosan fogolyszállításokra és jogszerűtlen fogvatartásokra használt európai országok az EPTDIP bizottságának nyomonkövetési jelentése címet viseli. Most másodjára kerül napirendre ez a téma. Először beszéltünk a jelentés tervezetről, most a módosítókról beszélünk. Uh, Baroness uh, Latford. Uh... Latford asszony Május 21-én nyújtotta be a szöveg első tervezetét, 77 darab módosítót kapott, és tegnap, ha jól értem, az árnyékelőadókkal is tudott találkozni, hogy a kompromisszumokat megtárgyalják. A szavazásra az AFED-ben további vita nélkül július 5-én kerül sor, a Libia szakbizottság pedig július 10-én fog szavazni, és tervek szerint a szeptemberi plenáris ülésen fogjuk elfogadni a jelentést. Itt van körünkben Latford asszony, az előadó, Flotr asszony is itt van közöttünk, aki a Libében, az Illetékes Bizottságban az előadója a témának, és az árnyék előadók is remélhetőleg itt vannak. Baszeszku asszony a néppárból elnézést kér, nem tud ott időt szakítani ma ránk. Gomes asszony a szocialistáktól, Meyer úr a Góétól, és Brepos asszony e, a zöldektől pedig úton van legfrissebb információim szerint. De ami a lényeg, hogy Latford asszony itt van, ezért meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Very much, Manche. Um... Köszönöm, elnök asszony. Igen, hasznos és érdekes elnék előidói ülést tartottunk a kompromisszum tervezetekről, amelyeket én készítettem elő. És ezeket finomítom. Kilenc ilyen kompromisszum tervezet van, ezeket próbálom finomítgatni, csiszolgatni, remélhetőleg 9 ilyen kompromisszum tervezetben javítja magát a tolmács, az elkövetkező napokban ezen majd még csiszolhatunk. Hogyha végig tudunk ezeken menni, a legfontosabbakon, a B preambulum bekezdéssel kapcsolatban jó néhány módosító, 3-4-5-ös módosítót próbálom beépíteni. Itt nem kell azt hiszem a konkrét megszövegezésre beszélni, de ezek a B preambulum bekezdést megfelelően módosítják, és ráadásul tükrözik az új preambulum bekezdésben a saját és Lotrasszony által benyújtott módosítókat próbálom beépíteni. az amerikai National Defense Authorization törvényre reagálva, ami nem túl imponáló, mert ez kodifikálja a jogszabály rendelkezésébe a bírósági tárgyalás nélküli meghatározatlan ideig tartó fogvatartás gyakorlatát. Az A preambulum bekezdés. Vannak frakciók ugyanis, amelyek azt szeretnék hangsúlyozni, hogy ezek az ezek csak állítólagos eh, elhurcolások, vagy eh, mm, letartóztatások. Mi azonban szeretnénk úgy megfogalmazni, hogy ebből az derüljön ki, hogy ezek jogszerűtlen eljárások voltak, ugyanakkor valahogy tükrözni kellene azt is, hogy milyen mértékben vesznek részt az egyes tagállamok. Ez még valóban csak eh, állítólagos eh, jelzőt kaphat. Azt hiszem pont ez a megfogalmazás. Tehát a különböző tagállamok állítólagos részvétele a jogszerűtlen eljárásokban. Talán ez tükrözheti. Kétség sem férhet hozzá, hogy rendszeresen megsértették az emberi jogokat. Ezen különleges letartóztatások során. Az egyetlen dolog, amiről meg kell bizonyosodnunk, az az, hogy hol, mikor, hogyan és mely szervek, hatóságok felelősség ezekért az illegális jogszerűen fogolyszállításokért, letartóztatásokért. Tehát ez az, ami állítólagos, ez az, amit még ki kell deríteni. Azt viszont nem fogom elfogadni, azt a gondolatot, hogy nekünk kellene bebizonyítanunk, hogy egyáltalán volt ilyen rendszeres, eh, jogszerűtlen eh, fogolyszájtás, letartóztatás és fogvatartás. Szerintem eh, a kettő között óriási különbség, remélem érthetően fogalmaztam. A 19-20-21-es módosítók remélhetőleg beépíthetőek lesznek. 38-40-42-es módosítókat próbálom valahogy az ötös bekezdésre vonatkozóan úgy összegyúrni, hogy ezek eh, illeszkedjenek. Remélhetőleg a módosítók benyújtói el tudják ezt fogadni, főként a végén egy vitatott, ha úgy tetszik vitatott kérdésben az én módosítom arra szólít fel, hogy tisztázzuk, hogy a NATO és más transatlanti szervezetek az emberi jogokat betartják, megfelelnek az alapvető jogoknak, más megfogalmazásban pedig meg kell erősíteni, vagy hogy ezek a megállapodások megfelelnek alapvető jogoknak. Tehát ne, tehát nem mindegy, hogy mi a feltevés. Az a feltevés, hogy megfelelnek az alapjogoknak, és ezt csak meg kell e, e, erősíteni, vagy, vagy ki kell deríteni, vagy egyértelműsíteni, tisztázni kell. Remélem, hogy majd a végső megfogalmazás mindenünk számára elfogadható lesz. Aztán jön két új kompromisszumos javaslat a konkrét esetekkel kapcsolatban. Haledon Mansri esete például Macedónia, Fájrom, ha úgy tetszik, és Síri úr esete ezekre a konkrét esetekre vonatkozó kompromisszumokat is készítek. Különösen javaslom azt, az én eredeti módosítom Lengyelországot és Romániát eh, szólítja fel arra, hogy Álnasíri úr képviseletét eh, lássák el. Most pedig azt mondjuk majd, hogy minden olyan ország, ahol Álnasíri urat eh, fogva tartották, hiszen itt azt kívánjuk biztosítani, hogy ne vessenek ki rá halálbüntetést, melyek azok az országok, amelyek tudják, vagy amelyek tudniuk kell, hogy ők felelősek mindezért. Aztán jön a következő módosító. Melyik bekezdésről is szól? Ez a nyolcasról, igen, a nyolcas. Ami különböző módosítókat gyúr egybe. A célja pedig ennek az, hogy mielőtt megállapodásokat kötnénk az információ megosztásról, illetve titkosszolgálati együttműködésről, e, itt e, előtt bizonyos feltételeket teljesíteni kell 58, 59 és 60-asat e, érinti ez. Megemlíteném azokat, ahol esetleg problémásak lehetnek a módosítók, majd az árnyék előadókkal próbálok egyeztetni, hogy esetleg szóbeli módosítóként nyújtsák be, vagy esetleg új kompromisszumot. A 22-es módosító, néppárti módosító törölné az E preambulum bekezdést, Szerintem az én megfogalmazásom már így is elég világos. Én arról beszélek, hogy um, F preambulum bekezdésben, nem E, hanem F um, preambulum bekezdésben, hogy az uh, unió területén elkövetett jogállás cselekedetek a NATO több oldalon megállapodásáért két oldal egyezmény keretében valósulhattak meg a hármas bekezdésre az ECR részéről Van út benyújtott egy módosítót, amely attól tartok, hogy felesleges törölni ezt a bekezdést, hiszen egyszerűen azt mondjuk ki, hogy alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a visszaélésszerű gyakorlatok elszámoltathatóak legyenek, és ez az uniónak biztosítania kell. Fan Orden úr eh, kérésének sajnos kérésére sajnos nemet kell mondanom, bár módosítói több, nagyobb részét be, próbálom beépíteni a kompromisszumokba, semmi személyes bajom nincsen Joffrival, de ez a törlés szükségtelen. Virgia asszony 31-es számot viselő módosító indítványa elítélni szeretné a visszalésző gyakorlatokat, és nem az hatóságot követeli. Tehát nem azt követeljük, hogy el, elszámoltassunk, hanem hogy elítéljünk. A Flót asszony által készített libe jelentés pontosan arra irányul, hogy ne lehessen ezt büntetlenül senki se úszassa meg, hogy valóban elszámoltathatóak legyenek. Tíz év elítéljük ezt az egészet. Hogyha csak elítéljük, annak semmi értelme, hogyha nem vezet elszámoltatáshoz. Ez a logikája a Flótrasszony jelentésének sajátomnak is, ezért nem értem. Nem értek egyet Vercsiát asszony módosítójában. Baszeszkó asszony és sajnálom, hogy nem lehet itt, de értem, hogy miért van távol, de tegnap ott volt a árnyékelődne megbeszélésen, 32-es számmal nyújtott be a módosítást. Itt megnézhetem újra a megfogalmatást, hiszen nem áll egymástól távol a két szöveg. Kérdés az, hogy a visszaélések gyakorlata valóban ezekre sor került-e. Szerintem megfelelő bizonyítékkal rendelkezünk arra, hogy sor került ezekre a kérdés az, hogy ki felelős értük tehát az eredeti hármas bekezdést talán kicsit még átírhatom, de talán nem annyira, mint amennyire ő javasolja, aki egész egyszerűen azt mondja, hogy biztosítani kell az eszemutatkozásokat, ha történtek visszaélések. Szerintem azt nem kell már bizonyítani, hogy ilyen visszaélésekre sor került, csak azt, hogy azt nem tudjuk bizonyítani, hogy pontosan kikövette el őket itt hát azért elég nagy különbség, talán lehet harcáláspontokat közelíteni. Négyes bekezdésre vonatkozik 35-ös LCR e módosító Geoffrey van Ordentől. Ezt nem fogom elfogadni. 36-os Basescu és mások az EPP részéről. Ezt nem tudom támogatni, hiszen a vessenek véget a büntetlenségnek, szavakhoz szeretnék ragaszkodni. Hogyha bizonyítékok is alátámasztják, akkor eh, végezünk vizsgálatokat, pedig a vizsgálatoknak éppen az a lényege, hogy bizonyítékokra találjunk, eh, lapos gyanúból indulunk ki, de e, ez, ez, hogy bizonyíték még mielőtt vizsgálódnánk, szerintem ez, ez, ez a dolgok logikus sorrendjének a felcserélése. 44-es Mayer féle módosító, azt nem tudom, e, e, azt egész egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy a NATO és amerikai katonai támaszpontokat az unió területén számoljuk fel attól tartok, hogy ez kicsit messzire megy. A hatos bekezdésre vonatkozóan fontosnak tartom, hogy vessünk véget annak a gyakorlatának, ahogy eh, államcsokra hivatkozzuk mindenki, ezért 46-os fanordem módosító törlésre irányuló módosítót nem tudom elfogadni, ugyanakkor az EPP részéről Jannakú, Jannakú asszony megfogalmazása lehet, hogy jobb, mint az enyém, ezt valószínűleg el tudom fogadni, ez a 48-as módosítás, bár a második fel a módosítónak igazából olyasmi, amit nem értek, majd ezt egymás között lerendezzük, és kompromisszumot találhatunk ez ügyben, biztos vagyok. Mindjárt a végére érek, elnök hogy Tudom, hogy régóta beszélek. A kezdés a nemzetközi szerződésekben az emberi jogi záradékok 51-es módosító az egész bekezdést törölni szeretné. Megint csak nem Fan Orden úrral van bajom, nem az ő üldöztetéséről van itt szó, de szerintem az egészet törölni szükségtelen. 52-es néppárti módosító szeretné a szöveget kicsit módosítani, akár el is tudom fogadni az 52-es módosított Jenekú asszonytól a 33-as és 61-es zöld módosítót el tudom fogadni a biztonsági szolgálatok, illetve a titkosszolgálatok, valamint a rendőri szervek elkülönítésére irányul ez. Tehát valóban a, a, a hírszerzés, biztonsági szolgálatok és a bűnüldözési szervek tevékenységek között szigorú különbséget kell tenni. következő 64-től 67-esig lépjünk rá a módosítókra, amelyek törölni kívánnák. Igen, törölni. Vagy az egész bekezdést, vagy azt a megfogalmazást, amely a háborús paradigmának eh, vessünk véget. Szerintem ez nagyon fontos eh, kérdés az elszámoltathatóságban. Én szeretném ezt a háborús paradigma megfogalmazást meghagyni, még hogyha más keretbe is helyeznénk a szövegben. Hát, az egész bekezdést törölni, ezt nem tudom elfogadni. Végezel 30-as és 66-os Mayer féle módosít szó szerintem inkább a libe jelentéshez tartozik. Majd megkérem, hogy a libe jelentéshez nyújtsa be őket. Megpróbáltam elkülönni az olyan módosítókat, amelyek nem szeretném get, get a muddle on that point. So... E tekintetben e, ennek a mocsarába belemerülni. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, ha igen, akkor elnézést kérek. Később megkérdezhetek ezt tőlem személyt. Köszönöm, Latford asszony, és most pedig e, Anna Gomesnek adom meg a szót, akinek egy másik bizottságba kell szavaznia, tehát remélhetőleg rövid lesz. Köszönöm Szerelnek és a többi árnyék előadónak a kompromisszumokat, amiket javasol nekem. Egy javaslatom lenne, ez egy központi kérdés, a tagállamok állítólagos részvételére való utalásról van szó. Egyes tagállamok esetében nincs ilyen kétségünk. Igazándiból az kétséges csak, hogy ezért a tagállami részvételért kik a felelősek személy szerint. Tehát én azt javasolnám, hogy követeljünk teljes vizsgálatot egyes tagállamok részvételére és más tagállamok állítólagos részvételére, ahol nem bizonyítható egyelőre még a részvétel. Köszönöm. Anna Gomes, Mayer úr, a másik előadó. Gracias. <clears throat> Bueno, en primer lugar yo quería agradecer a la señora. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon jó szövegért, amit az állásorolás alapján készítette el, és nagyon jó volt az is, amit Flótre asszony írt. Úgy gondolom, hogy ezek a szövegek, a jelentés és pontosan azzal foglalkozik, amivel foglalkoznunk kell, annak érdekében, hogy e, ezt a e, káoszt e, a járatok kapcsán tisztázni tudjuk. 2005-ben tényleg nagy káosz volt, ezt mind tisztázni kellene, és Flotrasszony ebbe az irányba mutatnak. Nem szava hihető az, hogy a CIA legfontosabb művelete világszinten nem volt ismeretes a tagállamoknál. A FAO jelentés is ezt mondta ki, és nagyon sok tagállamnak volt tudomása erről, és tudták, hogy mi történt. És ez megfelel a Weber jelentésnek is. Az Európai Parlament azt mondja mindig, hogy a terrorizmus leküzdésének a jogos keretek között kell maradnia. A jelentéssel még jobban lehet követelni azt, hogy legyen egyfajta elszámoltathatóság a tagállamokkal szemben. Vannak olyan tagállamok is, amelyek semmilyen fajta nyomozást nem folytattak le, vannak olyanok is, amelyek elkezdtek valamit, de a jelentésben ezt elolvashatjuk. Úgy gondoljuk, hogy Lutford asszony a katonai támaszpontokat az Európai Unió területén ha nem léteznek volna ezek a támaszpontok, akkor nem is lettek volna ezek a járatok. Én ezért nem értem azt, hogy miért nem akarja támogatni a módosítómat. A legtöbb módosító indítványt támogatni tudjuk, fontosnak tartjuk azt, hogy az illegális Guantanamo-i támaszpontot is zárják be, és hogy a terrorizmus elleni harcot most már legális módon folytassák. Nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta nyomozás az ENSZ részéről is. Meg kell mutatni azt, hogy a 66 tagállam között volt kapcsolat, akik részt vettek ebben a műveletben, néhány, néhány esetében még nyomozásra van szükség. Úgy gondolom, hogy Ludford asszony jelentése segíthet eh, nekünk nyilvánvalóvá teheti azt, hogy sokat kell még tenni, és Gomes asszony is elmondta, hogy az Európai Unió tagállamai részben még nem akarják lefolytatni a nyomozást. Köszönöm. Thank you, Mr. Meyer. And now I give the floor to Flotre, the rapporteur. Köszönöm szépen, most pedig Ellen Flotre kapja meg a szót. Oui, donc un mot comme rapporteur, et puis peut-être un mot comme... És valóban raportőrként is, illetve Szara véleményének olvasójaként is beszélek. Örülök annak, hogy sikerült egy közös megközelítést találnunk ebben a jelentésben. Érkeztek módosítók, és ezek közül a vizsgálatra, a felelősségre, az európai mozgósításra koncentráltunk, illetve az áldozatok kártalanítására, tehát ilyen vegyes a kép. E, nem tudom, a Guantanamo bezárása ide tartozik-e, és Eh, az a felhívásunk, hogy eh, különítsük el a titkosszolgálati és a rendőri eh, feladatokat. Azt gondolom, hogy általánosságban egy jó és érdekes nyelvezetet és egyensúlyt találtunk meg, és sikerül majd kompromisszumot találni a libében is. Most akkor beszéljünk arról a szóról, hogy állítólagos, alleged, ez, ez fontos tétel, és erről a Libében is volt vita. Azt gondolom, hogy a Sarah javasolt a megközelítés rendkívül helyén való, teljesen nevetséges lenne azt mondani, hogy az EU egyes tagállamai nem vettek részt ilyen feladatokban, tehát nevetséges lenne azt mondani, hogy állítólag vettek részt, mert ténylegesen részt vettek. Eh, ami eh, továbbra is eh, kérdéses, az az, hogy mi, ki, ki csinálta és ki felelős ezekért a történésekért európai földön. Tehát maga a részvétel az teljesen nyilvánvaló gyakorlatilag, az a kérdéses csak, hogy a bűnrészesség az passzív volt, vagy aktív a tagállamok eh, részéről. Eh, tehát eh, az sem állítólagos, hogy voltak ilyen táborok, mert voltak ilyen táborok. És voltak emberek, akik ezekben a táborokban megfordultak. A Sarah Ludford által javasolt kompromisszum, tehát szerintem helyén való és valós és méltányos is E, és nyilván a Libében is majd ezen elgondolkozunk. E, a saját e, frakcióm által benyújtott módosítókkal kapcsolatos kompromisszumokat is érdeklődéssel hallgattam, amely Macedóniáról szólt például, illetve Nasri és az ő lehetséges halára ítélése, amelynek kapcsán arra szólítunk fel, hogy az Európai Unió mozgósítsa az erőforrásait, hogy ezt elkerüljük. Azt gondolom, hogy egy érdekes munka áll mögöttünk, és a kompromisszumos módosítók teljesen kielégítőek számomra. So, thank you. I understand Köszönöm szépen. Ha jól tudom, a külügyi szolgálat nem akar hozzászólni. Kivéve, hogyha Lutford asszony ezt nem kéri -e a külügyi szolgálat. King úr, akkor röviden mégiscsak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Várjuk egyelőre azt, hogy a plenáris jóvá hagyja ezt az állásfoglalást, de általában tudok már beszélni ezekről a kérdésekről. A külügyi szolgálat és a bizottság egyetért az állásfoglalás álláspontjával, hogy a terrorizmus elleni harc csak akkor lehet sikeres, hogyha megfelelnek a megfelelő eljárásmódnak, illetve az emberi jogoknak a bizottság és a külügyi szolgálat véleménye az az, hogy ez az alapvetőjogokat mindig is figyelembe kell venni. Az EU mindenképpen szeretne a saját a terrorizmus elleni harcot, illetve megközelítést alkalmazni annak érdekében, hogy sokkal biztonságosabban tudjunk élni a biztonság, a jog területén, illetve a szabadság területén. Az külügyi szolgálat és a Bizottság már az első titkos ilyen járatok óta azt mondta, hogy a terrorizmus elleni harcot az emberi jogok figyelmevételével kell lefolytatni, bármi is ilyenfajta eljárást meg kell akadályozni a jövőben. Titkos fogvatartásnak különjáratoknak nevezték ezt. Az Európai Bizottság és illetve a külügyi szolgálat kimondta azt, hogy fontos a tagállamok számára azt, hogy átfogó és független és nem részrehajló vizsgálatokat folytassanak le. Ez a, az egyezményből is fakad, ez az előírás. 2007-es februári parlamenti állásralás óta a bizottság számos levelet írt a tagállamok irányába, arra kérve őket, hogy az állítólagos ilyenfajta börtönök kapcsán végezzenek eh, nyomozást. Csak egy ilyen fajta megközelítése lehet nemzeti szinten megfelelő nyomozást indítani, és ezzel lehet EU szinten előre mozdulni. Guantanamo bezárásával kapcsolatban, amely benne van az állásrólás tervezetben. Az Európai Unió már kérte a Guantanamo-i támaszpont bezárását. Az EU üdvözölte Obama elnök 2009-es döntését, hogy bezárják ezt. Ez közös kereten belül az Európai Unió hajlandó segítséget volt fogvatartottaknak, és számos fogadhatatottat szabadon bocsátottak már ezen keret értelmében, és áthelyezték őket Európában. Az Európai Unió továbbra is támogatja az usa a hasonló intézkedései során, és természetesen hajlandóak támogatni az amerikai kongresszust abban, hogy hamarosan sikerüljön bezárni Guantanamo-t. Köszönöm szépen, most pedig Szaralat. Köszönöm. Report and comments of, of colleagues. Um, I'm hopeful. Köszönöm mindenkinek a véleményét, a hozzászólását. Remélem, hogy a konszenzus, nagyfogú konszenzus tudunk kialakítani a szöveg végső formájáról, a vélemény tervezett végső szövegéről. Fontosnak tartom, hogy megállapodjunk. És természetesen kész vagyok arra, készen állok arra, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb párt támogatását elnyerje ez a vélemény. Persze vannak dolgok, amiben nem engedek, mint mindenkinek, és lehet, hogy nem lesz nem mindenki százszerzalékosan elégedett mindennel, de nagyon sokat számít nekem, hogy Ellen Flot um, támogatja az alap elvemet, az állítólagos és a bizonyított dolgokat. Tehát a részvétel állítólagos eh, mértékéről beszélünk, hogy Anna gomes meg tudunk állapodni a egyes tagállamok részt vettek, mások nem vettek részt, nem tudom, hogy ez mennyire megoldható szövegileg, <clears throat> de hogyha tudunk erről egyeztetni, akkor nem tartom lehetetlennek az apparent, azaz látszólagos részvétel is megoldható. King úr emlékeztetett bennünket arra, hogy mi, minden párt támogatta azt az állásfoglalást, amit azt hiszem 2009-ben, csak 2009-ben adtuk ki, hogy felszólítottuk az Európai Uniót arra, hogy a Guantanamo-i fogvatartottak ügyét rendezze. hogy a Guantanamo-ból az van fogvatartottak letelepedését az Európai Unió elősegítse. Szerintem a kompromisszumban ezzel foglalkoztunk, és az Uniót és Amerikát egyaránt felszólíthattuk volna erre. Miért érdemes ezt újra felvetni az ilyen rendkívül és jogszerűtlen eh, letartóztatások, folyszállítások ügyét felkevetni. Azért, mert King úr is említette, hogy az Unió egyik legfontosabb alapelve az, hogy ki kell derülni az igazságnak. Erről van itt szó, ezen dolgozunk. More in the last five years than we'd even... 2007. Eh, februárjában szavaztunk a FÁBA jelentésről, de még mindig azóta sem derült ki ezzel azóta eltelt évben a teljes igazság. Rendet kell ragnunk a saját házunk táján, mielőtt tovább lépünk, hiszen csak így tudjuk azt biztosítani, hogy az újra e, ne forduljanak elő a drón csapások e, hasonló kihívást jelenthetnek, de még egyszer mondom, fontos, hogy ez a jövőben újra ne fordulhasson elő. King úr Ashton Báronősi Bizottság álláspontját kellett, hogy kifejtse hivatalos álláspontot. Elfogadom, hogy az unió vezetői bizonyos álláspontot foglaltak el, ami akár segített is. A probléma az, hogy az uniónak, az Európai Bizottságnak nincs meg a hatásköre és a forrásai arra, hogy a tagállamokra komolyabb nyomást gyakoroljon. Ez a tanácson belüli kultúrát, illetve a diplomáciai klubról van szó, ahol egymással kesztyűs kézzel bánnak. Abban reménykedik mindenki, hogy majd a többi tagállam elengedi őket. Nem azt mondják, hogy egy unióban vagyunk, urak, hát, hát itt vannak szabályok, amik eh, be kell tartani egymást, attól függ minden, hogy egymástra odafigyeljünk a jogszabályok teljes betartására, legyen az egy irányelv, a június alapszerződés, az alapjogi karta vagy ENSZ egyezmény. Sajnos nem így működik, hanem egy diplomáciák is elitklubként. A tagállamok egymást nem számoltatják el, és amíg ez így van, és ez ássa alá az unió egészének a hitelességét. És előbb-utóbb valaki majd azt mondja, hogy a hatos hetes cikknek semmi értelme, mesztelen a király, mesztelen a császár. A tagállamokat újra és újra fel kell szólítani azokat, amelyek nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy kiderítsük az igazságot. Egyébként egyetlen egy tagállam sem, tiszta teljesen egyik sem forgatott meg minden követ annak érdekében, hogy az állítólagos ügyeket teljes mértékben kivizsgálja. Ezért, aki azt mondja, hogy miért kell új foglalást elfogadni az ügyben, annak azt kell mondjam, hogy egész egyszerűen nem vagyunk elégedettek azzal, amit a tagállam kezemetéren eddig tettek. Remélhetőleg ez hatással jár, és ez annál valószínűbb minél több párt támogatja a véleményt. You and also thank you for taking this uh, approach and trying to find a uh, compromises because also when I look at some of the Köszönöm. Eh, azt gondolom, hogy eh, egy nagyon érdekes vita volt ez eddig. Eh, hogyha ezek a módosítók nem olyanok lennének, amilyenek, illetve az önkompromisszumai, akkor az egyszerűen azt jelenteni, hogy ignoráljuk a tényeket. Remélhetőleg az önvéleménye, illetve a libe jelentése a, arra fog majd vezetni, hogy odahat majd, hogy az emberi jogi illetékese az uniónak ebben az ügyben is eredményeket érjen el. hogy a következő napi rendi ponthoz eh, érkezett vendégeink jöjjenek fel a pulpitusra. Now um, we are um, coming to the review of the EU guidelines on torture, and we have put that on our agenda. Ezt a napi rendi pontot azért helyeztük a napi rendre, mert hamarosan itt van a Nemzetközi Kínzás ellenes nap, június 26-án. Arról is beszélni, azért is beszélni kell erről a témáról, mert az EU politikákkal kapcsolatos frissített uh, iránymutatás On the 21st of May. Ez nagyon fontos, és mindannyian láthatják az új szöveget a dokumentumai között. Az a célja ezeknek az iránymutatásnak, hogy legyen egyfajta műveleti eszköze az Európai Uniónak, hogy segítséget tudjon nyújtani a tagállamoknak, illetve a különböző emberi szervezeteknek, hogy sikerüljön megakadályozni és megszüntetni a kínzást a világ minden táján. Um, and uh, also the guidelines address the use of the EU human rights. Az EU ezt a fajta politikáját a különböző visszafizetőkkel is megvitattuk. Ezek az iránymutatások szerintem nagyon hasznosak, de a vita szempontjából nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk ezeket az iránymutatásokat ma. Annalena Svensson McCarthy, és itt van körünkben, ő jogász, és 2009-ben előkészítette egy tanulmányt az albizottságunk számára, amely az iránymutatások frissítésével foglalkozott. Ebben a tanulmányban megvizsgálta azt, hogy hogyan lehetne javítani ezeket az iránymutatásokat a kínzás elkerülése érdekében. Mark Thompson úr is itt van Genfből, ő a főtitkára a kínzás megelőzési szervezetnek. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás, hogy hangsúlyozhassuk azt, azt, hogy a munkánk során nem csak az áldozatokkal kell foglalkoznunk, a kínzás áldozataival, és nem azzal kell foglalkoznunk csak, hogy megbüntessük a felelőseket, hanem hangsúlyozni kell azt is, hogy az EU politikák hozzájárulhatnak ahhoz, hogy meg lehessen előzni a kínzást. Tasztan úr beszél majd arról a nemzetközi kampányról, amelynek célja az, hogy sikerüljön az ENSZ kiegészítő jegyzőkönyvét elfogadni a kínzéssel kapcsolatban, és ezt végre is ö, lehessen hajtani. Először is Thompson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, albizottsági tagok, eh, köszönöm a meghívást. Az első üzenet egy eléggé pozitív üzenet. Eh, jelenleg vannak emberi problémák, és van egyfajta olyan rendszer, amivel el lehet kerülni a kínzás teljedését. Tíz évvel ezelőtt az kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásában elítélték eh, a kínzást a tagállamok. A CPT-ben is részt veszünk. Az OPCAT, tehát az ENSZ kiegészítő jegyzőkönyve előírja azt, hogy eh, végre kell hajtani a kínzás megelőzést, mégpedig úgy, hogy együttműködnek a tagállamok, illetve a különböző szakértői szervezetek, illetve nemzeti megelőző mechanizmusokra kell, kialakít, kell kialakítani. Mind a nemzeti, illetve a nemzetközi szervezetek fontos, hogy erre figyelmet szenteljenek, és eh, a célkötőzés az, az nem az, hogy nyomozást folytassanak, hanem inkább azt vizsgálják meg, hogy mik az okai, mik a veszélyei a kínzásnak. A, megközel, a megelőző intézkedés javaslatokat is tartalmaz arra, hogy csökkenteni lehessen a kínzás előfordulását. A legutóbbi ratifikálással a Fülöp-szigeten és Magyarországon 66 ország, illetve a világ egyharmada csatlakozott ehhez a rendszerhez. Tehát, hogyha további is csatlakoznak, akkor azt jelenti, hogy a világ mintegy fele ítéli már el a kínzást. Két héttel ezelőtt részt vettem egy közel-keleti Afrika találkozón, kormány, illetve parlamenti képviselőkkel e- együtt Marokkóban. Az egyiptomi parlament képviselő is jelen voltak. Az egyetlen dolog, amelyben mindannyian egyetértettünk, az az volt, hogy meg kell akadályozni a kínzásokat, és hogy az opketet, végre kell hajtani. Két évvel ezelőtt ez nem, nem lett volna lehetséges. Egy másik ö, ö, ennek a pozitív dinamizmusnak az Opket fórum volt az elmúlt év novemberében. A jelentés másolata benne van az önök dokumentumai között is. Ezen a fórumon 90 országból 300 részvevő vett részt, viszont az EU részéről senki nem jött el sajnálatos módon. Világszinten az OKET-et 63 ország ratifikálta, az Európai Unióban 17 tagállam ratifikálta ezt, 7 aláíró volt, és 15-nek van nemzeti megelőző mechanizmusa. Három olyan EU ország van, akik egyáltalán nem írták alá, vagy nem ratifikálták ezt, többek között Litván és eh, Szlovákia és Lettország. Az adott ország eh, tudásával eh, ki lehet fejleszteni a nemzeti megelőző politikákat, és erre fel lehet hívni a figyelmet. Nagy lépés lehet elérni a kínzás megelőzése kapcsán. Foglalk, csatlakozik mindez ahhoz is, amiről korábban is beszéltek a mai reggel folyamán. Ezen kívül bizonyos kritériumokat is teljesíteni kell az oketen belül, ez kötődik a függetlenséghez, a pénzügyi erőforrásokhoz, a munkatársakhoz, illetve a mandát mandátumhoz is, amit el kell nyilvánosan ismerni. Ez hozzájárulhat a jogi reformhoz, és megváltoztathatja a fogvatartás gyakorlatát, és ezek a nemzeti mechanizmusokkal meg lehet felelni ezeknek a jegyzőkönyveknek. Uh, of course, the European Commission, European Parliament uh, az Európai Parlamentnek is hozzá kellene járulnia eh, ahhoz, hogy ezt az újfajta, vagy viszonylag új eh, multinacionális eh, szerződésbe lehessen tartani. Mert kevés időm van, szeretném befejezni, mégpedig azzal, hogy javaslatot eh, tennék arra, hogy miről kellene még beszélni a mai nap során. Négy ilyen pont van, az egyik a legfontosabb az az, hogy amit az opket kínál, ezeket a lehetőségeket, ezeket jobban kell tükrözni a kínzással kapcsolatos hírmutatásokban, is, amire az elnök asszony is utalt az imént. Sőt, mi szeretnénk egy specifikus EU apkat stratégiát, amelyen koherenciát lehetne teremteni, és amelyen meg lehetne mutatni azt, hogy az Európai Unió kihasználja ezt a pozitív lehetőséget, arra meg lehessen akadályozni a kínzást világszinten. Második lehetőség a vitára az az, hogy az Európai Uniónak régiókon átnyúló együttműködést kell előtérbe helyeznie. Ez is benne van az okatban, a multinacionális problémákra megfelelő multinacionális válaszokat kell adni. A harmadik pont az az, hogy az Európai Uniónak ösztönöznie kell az együttműködést a regionális, illetve nemzetközi szervek között. Hadd mondjak egy példát erre. Nemrégiben, amikor a CPT Szlovéniában járt, a szlovén kormány megkérte a Nemzeti Márosost arra, hogy a CPT látogatás elején és a végén legyenek ott, és ez egy koherensebb végrehajtást jelentett mind a CPT, mind pedig az NPM ajánlások szempontjából. Ez a fajta kezdeményezés, amit önök is előtérbe helyezhetnek, ez igazi koordinációt eredményezhet a regionális, nemzeti és nemzetközi szervek között. Utolsó pontként pedig sokkal inkább ki kell használni az EU részvételét, megjelenését, főként az okket végrehajtása során. Decemberben Chilében, Chile, Chilében voltam, és az EU delegáció meghívta az EU tagállamokat oda arra, hogy beszéljenek az együttműködésről az EU, az EU tagállamok, illetve a csilei kormány között, akiknek még most létre kell hozniuk ezeket a nemzeti mechanizmusaikat. De mindenképpen szükség van egyfajta együttműködésre az EU intézmények, illetve az EU tagállamok között, hogy ezen érzékeny kérdéssel foglalkozni lehessen, együttműködő módon a többi tagállammal, és ennek ugyanaz a kihívása abban, hogy egy hatékony nemzeti mechanizmust alakítsanak ki. Itt is be is fejezem, tudom, hogy lejárt az idő, 8 percnél kevesebbet beszéltem, de szívesen beszéltem volna még többet is, és remélhetőleg jó lesz a vita arról, hogy hogyan lehetne kihasználni ezt a pozitív fejleményt a kínzás megelőzése kapcsán szinten. Thank you, Mr. Thompson, for your... Köszönöm, Thompson úr, ezt a nyilatkozatot, és köszönöm azt is, hogy ilyen konkrétan nyilatkozott, és konkrét eh, módszereket, konkrét eh, fellépéseket javasolt az Európai Uniónak. Most pedig megadom a szót dr. Annalena Svensson mccarty nak Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm, hogy ismét meghívtak engem, és lehetőséget kapok arra, hogy az albizottságnak beszélhetek az EU kínzással kapcsolatos útmutatásairól. Itt ünnepe, illetve itt emlékezünk meg a kínzás áldozatairól is, van egy nekik szentelt nemzetközi nap ugyanakkor a potenciális áldozatokra is gondolnunk kell, és éppen ezért kell eltökéltnek lennünk, hogy megtaláljuk a megoldásokat, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így legyen. Elnök asszony, mint ön is tudja, én részt vettem a, az útmutatások kidolgozásában, és az EU útmutatásain kívül a, egy izraeli-palesztin közös projektben is részt vettem. Amikor ennek az ülésnek a programját láttam, Eh, és eh, azt láttam, hogy mit várnak tőlem, akkor egy kicsit aggódni kezdtem, mert eh, a lehető legjobb végrehajtást kérik rajtam számon. Egy ideális világban persze lehet a lehető legjobban végrehajtani egy útmutatást, a való világban nem. a nemzetközi emberi jogi jogszabályok hatékony végrehajtását tűzhetjük ki célul, és eh, a kínzások eh, betiltását, illetve azok megakadályozását. Ez a végső célunk. A guideline eh, ebben a kontextusban egy eszköznek minősíthető. A módosított útmutatásokról tennék néhány megjegyzést annak fényében, ami az előző két jelentés óta bekövetkezett. Mellett vannak új ajánlásaim, és a jegyzeteim alapján néhány egyéb észrevételt is teszek. Ami az Updated Guideline-t illeti, én üdvözlöm a javításokat, ez hatékony és hasznos eszközé teszi az EU e, e, szabályait, és annak örülök, hogy külön, különösen annak örülök, hogy holisztikus megközelítés jelenik meg a szövegben. Egy ilyen megközelítést e, a, én magam is saját előadásomban korábban igényeltem. Ezeknek a kínzás elleni stratégiáknak komoly lehetőségük van arra, hogy egy olyan keretet alakítsanak ki, amelyen belül az erőszak okait és a kínzás okait konkrétabban feltárhatjuk. Ez az új megközelítés azonban szerintem az emberi jogi gyakorlatban és a diplomaták gyakorlati munkájában is változásokat igényel az emberi jogi komponens magába kell, hogy foglalja a kínzást is. Ami a guideline végrehajtását illeti, ezek az kezdeti meglátásaim továbbra is érvényesek egységet kell mutatnia az Európai Uniónak az emberi jogok területén. Emellett koherens emberi jogi politikára van szükség, és integrálni kell a nagyobb emberi jogi keretekbe a kínzás elleni fellépést reméljük, hogy ez az új stratégia tartalmazza ezt a megközelítést. Ami a konkrét meg, ajánlásokat illeti, az EU emberi jogi politikája a siker egyik feltétele. Ezért is szükséges a diplomaták és hivatalnokok képzése, ez rendszeres és kötelező kell, hogy legyen. Az abuzus kiküszöbölése érdekében növelni kell az emberi jogi tudatosságot a népesség összes szektorában, és ehhez egyszerre kell alulról és felülről is építkezni. Ami az alulról építkező megközelítést illeti, eh, mutatom eh, önöknek ezt a kis könyvet, ez a Palesztin Belügyminisztérium és Rendőrség kiadványa. Magam is jártam Ramallakban és Nablusban tavaly, el, ez a kis könyv mondja, hogy mi az, milyen jogokkal rendelkeznek az emberek egy rendőri intézkedés során. Tehát megpróbáljuk az erőszak okait feltárni, annak érdekében, hogy a kínzást kiküszöböljük, a magánerőszakot is, illetve a gazdasági, szociális és kulturális okait az erőszaknak szintén fel kell tárni az EU-nak oda kell figyelnie olyan érzékeny témákra, mint a kínzás a harmadik országokkal való párbeszéd során, és fel kell mérnie rendszeresen ennek a párbeszédnek a hatékonyságát, feltéve magának a következő kérdéseket. Van-e kézzelfogható jele annak, hogy az adott országgal való együttműködés az emberi jogi helyzet javulásához vezetett? Ha nem vezetett az emberi jogi helyzet javulásához, akkor továbbra is hitelese az Európai Unió politikája, akkor akkor, hogyha a jogsértő állammal továbbra is fenntartja vagy javítja az együttműködést. Más ajánlások, és ennél konkrétabb ajánlások is szerepelnek az írásbeli anyagomban. Az egyik egy online megbeszélési fórum létrehozását célozza meg. A különböző szereplők igen pozitívan reagáltak az én javaslataimra és ennek fényében is erősen javaslom azt, hogy a parlament albizottságán keresztül rendszeresen saját, független, átlátható értékelést adjon a guideline-ok alkalmazásáról. Legyen konkrétabb ez a gyakorlat, és a terepen működő szakértőknek és tisztviselőknek gyakorlatiasabb útmutatást adjon az Európai Unió végezetül ki szeretném emelni azt, hogy az Európai Uniónak van egy sajátos, egyedi jogi kerete, amelyre építhet. Ez az etikus politikai vezetőszerep azt szerint marad meg, vagy bukik el, hogy az EU tud-e egységet mutatni tagállamai körében, és ténylegesen tartani magát a gyakorlatban és elvben a kötelezettségvállalásaihoz a külső emberi jogi politikái területén. Ez azt jelenti, hogy az EU és tagállamai el kell, hogy utasítsák az erőszakot minden esetben és el kell, hogy fogadják az elszámoltathatóságot, ha ennek ellenkezője történik, el kell fogadniuk az ENSZ útmutatásait, és el kell utasítaniuk a törvénytelen állami terrorizmust, illetve az állam által elkövetett jogon kívüli gyilkosságokat. Köszönöm. Svensson McCarthy asszonynak, és az ajánlásokat is köszönöm. Majd meglátjuk, hogy megvannak-e az erőforrásaink arra, hogy függetlenül, független módon elemezzük ezeket az iránymutatásokat. Nos, itt van körünkben a külügyi szolgálat képviselője Audrone Perkauszkiene asszony, aki az emberi jogi és demokrácia osztály képviselője. Ő is a guidelinesról fog beszélni, illetve arra is reagálhatna, amit Tomzon úr mondott, hogy hogyan lehetne az opkatot Európában megvalósítani. Köszönöm. A kínzást szeretnénk a világ a minden részén amilyen gyorsan csak lehet megszüntetni, és az iránymutatások végrehajtása mellett lépünk fel. The torture guidelines were first adopted in 2001. 2001-ben fogadták el az iránymutatásokat, 2008-ban dolgozták el őket. Az elmúlt évek fejleményeit figyelembe véve a két civil konzultációt követően tagállamok figyel, véleményét figyelembe véve 2012. márciusában a tanács elfogadta az új iránymutatásokat. Mik a legújabb fejlemények? Először. Az Unió holisztikus, proaktív megközelítést alkalmaz, a kínzás eh, terén védelem, rehabilitáció a kulcs fogalmak ezen a téren. A iránymutatásokban most először hangzik el ez explicit módon. Másodszorban egy, az jogi politikában egy szisztematikusabb megközelítést kívánunk alkalmazni. Ennek az alapja a helyi helyzet tiszteletben tartása, a helyi igények figyelembevétele. Az ország stratégiákban ba e, beépíthetjük a kínzás elleni fellépést, ahogy arra az iránymutatások is rámutatnak. A kínzás elleni fellépés prioritásos terület az emberjogi országstratégiákban, amelyeket eddig kidolgoztunk, ebből egyébként több mint száz van. Jó azt látni, hogy az EU delegációk számára a kínzás elleni felépés prioritásnak minősül. mert A terrorizmus elleni harcra utalnék itt, hiszen a tagállamok teljes mértékben meg kell, hogy feleljenek a kínzás tiltásának és az erre vonatkozó nemzetközi normának, illetve a politikai párbeszéddel kapcsolatos párbeszéd is erősebbé vált, hiszen a politikai párbeszéd az Unió és harmadik országok között és regionális szervezetek között ebben szerepelnie kell eh, a kínzás, eh, tilalma kínzás elleni fellépés, illetve a rossz bánásmód kérdése. Egy új bekezdéssel bővült a kétoldalú és többoldalú együttműködés fejezete. A legrosszabb esetben az emberjogi záradékot lehet a partnerségi társulási megállapodásokban, a GSP Plus-ban egyáltalán. Megerősítettük a nyelvezetét jó néhány bekezdésnek, például a panasz bejelentési és monitoring mechanizmusok, vagy a kínzás elleni nemzeti intézmények felállítása terén. Fontos új bekezdés a megfélemlítés megelőzésének, megfélemlítés bármilyen formájának a tiltása és megelőzése. Most sajnos nincs időm arra, hogy részletesebben kifejtsem ezt, de a az előttem szólók felvetéseire reagálnék, hogyan lehet a gyakorlatba átültetni az iránymutatásban szereplő rendelkezések. Az ország stratégiákat már említettem. Az emberjogi párbeszéd és egyéb politikai ülések során felszólíthatjuk a az érintett országokat, hogy a vonatkozó egyezményt minél hamarabb ratifikálják, illetve felszólítjuk az érintett országokat, hogy ezen eszközökkel kapcsolatban eh, nőjenek fel a feladathoz. Ennek az egyik legjobb példája az, hogy múlt héten jártam Tadzsikisztánban, ahol az EU-Tadzsikisztán civil társadalmi szeminárium egész a kínzás kérdéseinek szentelődött, de szeminárium során a civil szervezetek, az akadémia világának a képviselői, tehát szakértők segítségével elfogadtunk ajánlásokat a megelőző mechanizmusokra is, amely ajánlásokat az éves emberjogi párbeszéd során is felvetjük, és arról fogunk beszélni, hogy a tajik kormány az iránymutatásokat, ajánlásokat hogyan valósítja meg a gyakorlatban. Ez tehát egy konkrét példa. Fontos aspektus az is, hogy az Európai Unió továbbra is politikailag, diplomatikailag és pénzügyileg is támogatja a kínzás elleni fellépést. Az elmúlt öt évben évi 12 millió, átlagban évi 12 millió eurót fordítottunk erre különböző eszközöken keresztül. A 2011-13-as stratégiai dokumentum 38 millió eurót szán a civil társadalom, a civil szervezetek támogatására ezen a téren. Június 1-én az Unió beindította az új pályázatot a büntetlenség eh, elleni harc terén. A civil társadalmi szervezetek kérhetnek támogatást, pénzügyi segítséget. Eh, összesen több mint 16 millió összértékben. Az új emberjogi csomag és stratégia a külügyi tanácsban egy héten belül elfogadásra kerül. E dokumentumokban majd e, utalás történik a kínzás elleni harcra is, felépésre is. Itt nem csak a kínzás, hanem az embertelen vagy e, bánásmód is e, szerepel majd és az intézkedések felsorolására sor kell, amelyek mind-mind a kínzás eh, elleni fellépést szolgálják. A civil szervezetek, egyének eh, időt, energiát nem kímélve dolgoznak azon, hogy megelőzzék a kínzást, illetve a kínzást elszenvedettek eh, segítsék. Ez szerepel továbbra is az Európai Unió napirendjén, és meg erősítjük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy kínzásmentes világot teremtsünk. Köszönöm. Okay, now uh, the floor is open for questions. For... Kérdések a képviselők részéről. May I start? I have... Nem nagyon látok kezeket, és képviselőket sem, ezért talán én kezdeném. Two questions. First, Uh, Mr. Thompson, you mentioned that uh, three countries, Slovakia, Lithuania and Latvia, have not ratified. Említette Thompson úr, hogy három tagállam sem uh, ratifikálta ezt, illetve nincsen nemzeti uh, megelőző mechanizmus. Mi az ok erre? Mindkettőjükhez intézem a kérdést. Several Arab Spring countries az arab tavasz országaiban folyik a vita arról, hogy egy új alkotmány hogyan nézzen ki. A, a tunéziai alkotmányügyi bizottság alelnökével tárgyalva azt hallottam, arról számolt be, hogy a kínzást tiltását explicit módon beleírják az új alkotmányba. Ez jó. Főként mivel a jelenlegi kormány egyes eh, miniszterek is elszenvedtek kínzást korábban. Hogyha ezt összehasonlítom azzal a vitával, amit Németországban tíz éve folytattunk, amikor special reasons like the fight against torture or very um, uh, cruel crimes, perhaps... Kínzás és egyéb eh, elfogadhatatlan felépése ellen fellépésről viteztünk, amit egyébként nem is kínzásnak hanem nevezzünk, hanem valami más szóval illettük. A civil szervezetek érdekes módon lobbiztak, hiszen az ember méltósága érinthetetlen, szent érinthetetlen, ezek indul a német alkotmány. Ezt, egy, ezt természetesnek vettük, hogy ez alól bármiféle kivétel lehetne. Ugyanakkor a vita során még a politikai körökben is előfordult, hogy kivétel jutott az emberek eszébe, hogy az emberi méltóság fogalmát jártuk körbe. Um, do you see... Kérdésem tehát, önök szerint pozitív lépés az, hogyha explicit módon megfogalmazásra kerül a kínzás tiltása egy alkotmányban, avagy más a véleményük, hiszen Líbiában és most készítik az alkotmányt, és eh, már úgy szemmel figyelik, hogy eh, mi történik majd a Tunéziában. Én is elmondom, hogy az új Európai Uniós emberjogi stratégiában három pont szerepel. Egy fontos kérdés, hogy egy, egy, egy nyilatkozat arról, hogy mik a fő fellépési területek, például a kínzás elleni fellépés itt említésre kerül. Remélem, hogy ez hangsúlyozza azt az általános szándékát a parlamentnek és az uniónak, hogy ezen a téren határozottabb legyen a fellépésünk. My questions. No, I don't see further, maybe. Úgy látom, hogy a többi képviselőnek nincsen kérdése, akkor megadom a szót a válaszra parancsoljanak. Just saying to Anna, I that I answer the first, your első kérdését válaszolom, meg az hát a második. Nem tudok igazából pontos és specifikus választ adni arra, hogy miért nem ratifikálták többen ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet. Hadd adjak inkább egy általános választ A múltban számos EU tagállam azt mondta, hogy mi értelme van annak, hogy ratifikáljunk egy nemzetközi rendszert, amikor már van egy európai rendszerünk is. És úgyis vannak felügyeleti szerveink. Gyakran hallhattuk ezt a fajta érvet az európai államoktól. Amit megpróbáltunk elmagyarázni, viszonylag sikeresen az az, hogy van egyfajta hozzáadott értéke annak, hogyha csatlakoznak a kínzás megelőzési globális rendszerhez. Hiszen egyre inkább nő az, hogy hogyan lehet hozzáférni a fogvatartási helyekhez. Az Egyesült Királyságban például volt egy börtönfelügyeleti rendszer, viszont nem tudott hozzáférni a rendőrségi fogvatartásokhoz. Az OPKET rendelkezik például a katonai fogvatartáshoz való hozzájutásról és vagy azokhoz való hozzájutáshoz, akiket például ö, pszichiátrián tartanak ö, fogva. Tehát minden ilyen helyre de ahol az embereket megfosztják a szabadságuktól. Nagyon fontos aspektus az is, hogy létrehozzanak nemzeti mechanizmusokat, hogyha szeretnénk megfelelő megelőzést, akkor rendszeres kapcsolatra van szükség olyan intézményekkel, ahol fogvatartottak vannak, állandó párbeszédre van szükség a különböző hatóságokkal, meg lehessen vizsgálni, mik a, a gondok, hogyan lehet ezt orvosolni. A nemzeti parlamenti képviselőket is be kell vonni ebbe, hiszen lehet, hogy meg kell változtatni a jogszabályokat, vagy a legjobb gyakorlat cseréjére van szükség. Ha nincsen rendszeres hozzáférés, nincsen rendszeres párbeszéd, akkor a változások nem lesznek olyan nagyok, mint amilyenek lehetnének. És a regionális szervek mondják ezt nekünk. A CPT az elmúlt 20 év során olyan ajánlásokat tett, amelynek az a lényege, hogy nemzeti hatóságnak elkövetnie az ajánlásainkat. A regionális testületek is hangsúlyozták azt, hogy nemzeti testületekre van szükség ahhoz, hogy tényleg hatékony e, megelőzés lehessen a kínzással kapcsolatban. Ez a fajta szerepvállalással lehetne előlépést elérni, és az OPCAT pontosan ezt tűzte ki célul. Egy másik aspektus, amit gyakran emlegetnek, az a már meglévő e, testületek szerepe, viszont itt van egyfajta hozzáférési probléma, de a jelenlegi testületek általában csak reagálnak az emberjogi helyzetekre, nem tudnak nyomozást folytatni. Tehát klasszikus ombudsmani szerepük van, a nemzeti megelőző mechanizmus más módon jön létre. Megvizsgálják azt, hogy fennállnak-e kockázatok, stb. Ezért a megelőző megközelítés teljesen más a klasszikus nemzeti emberjogi intézmények fellépésétől, hogy inkább csak reagálnak a válsághelyzetekre, vagy pedig adott esetekkel foglalkoznak különböző módon, különbözőleg, mint a megelőző mechanizmus. Reméljük, hogy a, meglév, a meglévő EU tagállamok is, akik még nem írták alá, ezt megváltoztatják véleményüket, nem csak a szervezetek mint mi próbáljuk meggyőzni az államokat arra, hogy csatlakozzanak ehhez a nemzetközi rendszerhez, és hozzanak létre nemzeti megelőző mechanizmusokat, hanem mások is foglalkoznak ezzel, és Genfben az ENSZ emberi jogi tanácsában is hangsúlyozták azt, azok az országok, amelyek már ratifikálták az okatot, hogy a többiek is ratifikálják ezt, tehát a tagállamok is próbálják ezt tagállam, többi tagállam felé kommunikálni, és így lehetne együttműködőleg együtt dolgozni ezen nemzeti szinten is. Madame Svensson Mika. Svensson McCarthy asszony következik. Köszönöm. Én is magam, én magam is egyetértek azzal az integrált megközelítéssel, ami itt körvonalazódik, és valóban mind a két területen lépni kell. Ami a kínzás alól kivételekre vonatkozó kérdését illeti elnök asszony. Én úgy vélem, és ez az én problémám a kínzás elleni egyezménnyel, hogy a kínzást kivették a többi kegyetlen bánásmód sorából, és ez szeptember 11 után hozzájárulhatott ahhoz, hogy elkezdődjön ez a beszélgetés, hogy a rossz bánásmód mikortól minősül kínzásnak. Tehát a kínzás az tilos, de a rossz bánásmód más formái úgymond megengedettek. Holott az én értelmezésem szerint a méltóság megsértése, a rossz bánásmód az, az nemzetközileg tiltott, a gyanúsítottakat is méltósággal kell kezelni. Emellett van a politikai jogokról szóló egyezmény, amely egyezményt megint csak figyelmen kívül hagynak, amikor a kínzás témájáról beszélnek. Szerintem fontos, hogy létezzen alkotmányos védelem a kínzás ellen, de ne csak a kínzás ellen, hanem kapcsolódjon az az egyéb méltánytalan bánásmódokhoz is ami a büntetőjogot illeti, nem elegendő oda behelyezni ezt a dolgot, illetve elnézést javítunk, az alkotmányban nem elegendő betenni a kínzás elleni tiltást, ha az a büntető törvénykönyvben nincsen benne. És nem csak a kínzást kell bűncselekményé nyilvánítani, hanem a rossz bánásmódot úgy általában a második általános bizottság eh, kiadott egy eh, anyagot a, tol, a kínzásról, eh, amely útmutatásokat ad. I stress the consistency issue so much. It was... Én egyébként amellett vagyok, hogy legyünk konzisztensek ezen a területen. Látjuk, hogy Észak-Afrikában és a közel-keleten, de olyan országokban is, mint Uganda, E, megkérdőjelezik a konzekvens megközelítést, és e, azt látják, hogy noha az EU-nak vannak szép elvei, a gyakorlatban ezek nem mindig valósulnak meg, és erre hivatkoznak. Ezért tartom fontosnak, hogy ez a konzekvens e, megközelítés érvényre jusson. Köszönöm, mondja az elnök mind a kettőjüknek ezeket az érdekes szavakat, konkrét eh, javaslatokat, hogyan tudjuk javítani a fellépést az erőszak ellen, illetve a rossz bánásmód ellen, kínzás ellen. Nyilván senki nem akarja aktívan a kínzást újra bevezetni, de ma délelőtti ülésünkre visszatekintve Van, meg nyilván nyilvánvaló, hogy van ez a helytelen megközelítés, hogy a biztonság érdekében eh, a kínzás ugye nem megengedett, de más dolgok esetleg megengedettek. Having used torture, many countries, many secret service, many... De hát azt is látjuk, hogy a titkos szolgálatok, a hadseregek alkalmazzák a kínzást, és a kínzás alkalmazása nem járult hozzá a biztonságunkhoz, sőt aláásta a biztonságunkat. Politikailag intelligensebb megközelítésre van szükség, nem pedig visszatérésre a középkorba. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és emlékeztetnék, emlékeztetném önöket arra, hogy június 26-a a kínzás áldozatainak nemzetközi napja. Remélem Uh, uh, remélem mindenki megemlékezik erről a nemzetközi napról. Köszönjük. So, and now we have on our agenda uh, the human rights and international humanitarian law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 e ci dovrebbe forse essere un osservatore al Parlamento europeo a, queste, a questi eh, processi ad Actao. Grazie. Kulbekova. And now I give the floor to Mr. Farid Tukbatulin from the Turkmen Initiative for Human Rights. Благодарю за предоставленную возможность.